А, gal pradėsim, ne? Maybe we'll ne? Yes, we dear colleagues, nice to see you, and let's start up. Tisztelt kollégák, örülök, hogy itt van mindenki, kezdjük el a bizottsági ülésünket. Litvánul fogok beszélni. Dabar mes turim. Tehát Először is jóvá kell hagynunk a napi rendet. Két módosítás. A hatos pontot töröljük a napi rendről, ugyanis sajnos a francia miniszter Laurence Rossignol nem tudott ma eljönni hozzánk, és ugyanígy a tízes napi rendi pontot is töröljük. Ez egy szavazás, és erről a napirendi pontról majd egy későbbi ülésen fogunk szavazni. Mindenki egyetért? Rendben, akkor jóváhagytuk a napirend módosított változatát. Most pedig a hármas napirendi pont a január 9-i ülés jegyzőkönyvének jóváhagyása. Négyes pont, elnöki közlemények. Egy bejelentésem volna. Szeretném arról tájékoztatni önöket, hogy a Nőjogi Bizottság ezentúl papírmentes formában dolgozik. Ez azt jelenti, hogy a szavazó listák és egyéb dokumentumok az intraneten lesznek elérhetők, tehát írott formában, nyomtatott formában ezeket nem fogjuk köröztetni. Tehát akkor folytatjuk a szavazással, ha mindenki egyetért. Ha mindenkinél itt van a szavazókártya. A nők és a férfiak közti egyenlőség az Európai Unióban 2014-15-ben az előadó Ernest Urtasun 23-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 104-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 24-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 25-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 26-os kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ellenőrizni szeretnék? Ja, rendben, akkor ellenőrizzük. Ellenőrizzük a 26-os módosítót, erről szavazunk. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Kérném, hogy mindenki emelje fel a kezét szavazáskor. 181-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 155-ös mellette, ellene, tartózkodás, Kérem ezt ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 157-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 153-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 27-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 28-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 29-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 30-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 175-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. 178-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 179-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 180-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 32-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 31-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 166-os mellette, ellene, elnézést, mondja az elnök. 166-os, két részben szavazunk. Az első rész mellett kiszavaz, ellene, kitartózkodik, elfogadtuk. Második rész mellett kiszavaz, ellene, ki tartózkodik, elfogadtuk. 33-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 34-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 187-es mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 100 nem működik. Nem működik a szavazógép? Mi történt? hogyan szavazott mellette, vagy ellene, mellette rendben. 187-es, ezt elfogadtuk. 16-10 arányban, 188-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 189-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 35-ös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 195-ös mellette, ellene, tartózkodás, ezt ellenőriznünk kell, megnyitom a szavazást. Lezárom. elutasítottuk. 196-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 36-os kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 200-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 201-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 203-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 37-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 209-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 210-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 38-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 39-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 40-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 41-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 42-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 226-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 46-os kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 43-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 233-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 234 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 44-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 45-ös kompromisszum mellette, ellene, 45-ös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 243-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 246-os mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 247 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 249 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 47-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 48-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kompromisszum 48A mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 258 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 256-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 52-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 49-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 265-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 266-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 50-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 51-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 270-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 271 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 273 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 275-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette elnézést. 38-as módosító mellette ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 39-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 44-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 4-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 5-ös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 7-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 8-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kilences kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Tízes mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Tizenegyes kompromisszum, szóbeli módosítóval, Igen, a 72-es módosítót visszavontuk, úgyhogy meg fogjuk szavazni a kompromisszumot a módosító nélkül. És az a mondat, hogy member states, shall guarantee member states to play a role, kiesik. Köszönöm. 11-es módosító. Kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 13-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 12-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 14-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 15-ös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 88-as módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 16-os kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 17-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 95-ös módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 97-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 98-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 19-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 20-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 21-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 109-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 110-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 111-es és 112-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 114-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 115-ös mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 116-os mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 117-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 118-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 119-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 120-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk, 121-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk, 122-es és 123-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 22-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 124 30-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 131-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 132-es mellette ellene tartózkodás. Ezt ellenőriznünk kell. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 133-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 136-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Egyes módosító mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, kettes mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, hármas mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, négyes és ötös módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, hatos mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, hetes mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 8, 4-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 9-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 10-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 11-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 12-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 13-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 14-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 15-ös mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 16-os mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 17-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 18-as és 19-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 20-as és 21-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 22, 22 27-es mellette ellene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 És most a teljes állásfoglalásról szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom. A szocialistáknál többen vannak, több szavazó van, mint kellene. Most már rendben van. És megszavaztuk, gratulálok! Uh, uh, next vote report on the application of council. Uh, a következő szavazás a 2004 per 113 per EC tanácsi irányelvről szóló jelentés, Agnieszka Kozdoszka-Rejevics a jelentéstevő. Hármas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Tran kettes mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ellenőrizzük? Rendben, ellenőrizzük. Adopted. Elfogadtuk. 47-es módosító mellette, ellene, tart, tartózkodás, ellenőriznünk kell, megnyitom a szavazást. A szocialistáknál egyel több a szavazó, mint kellene. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Négyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ah, Amendment 54. 54-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 58-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 59-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 62-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 5-ös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hatos kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 14-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 7-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 67-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 71-es és 72-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 73-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 74-es mellette, nem, javítja magát az elnök. Tran 31-es mellette, Nyolcas kompromisszum mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Kilences kompromisszum mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Tran 15 in... Tran 15-ös mellette ellene tartózkodók elutasítva. Tran 27-es mellette ellenem. Tartózkodok, elfogadok. Tran ellenőrizzük. A Tran 27-esről szavazom. Uh, uh, the vote is open. Megnyitom a szavazást. Megint egyel több szocialistánk szavazott. C'est bon maintenant. Sorry. Jó, rendeződött a helyzet. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. Tran 29 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Tran 30 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 83-as mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 84-es mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Ellenőrizzük, jó, a 84-esről szavazunk, megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Adopted. Elfogadtuk. 85-ös mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 86-os mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. 87-es mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. Ellenőrizzük. A 87-esről szavazunk, megnyitom a szavazást. Vote is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Tízes kompromisszum mellette. Ellenem. Tartózkodók. Elfogadtuk. Kilencvenes mellette. Ellenem. Tartózkodók elutasítva. 91-es módosító mellette. Ellene tartózkodók, elfogadtuk. 93 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 94 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 96 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 97 mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. 98 mellette, 98, mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Ellenőrizni fogjuk a 98-asról szavazunk, megnyitom a szavazást. Vote is closed. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 99-es mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 100-as mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 104 mellette, ellene. Tartózkodok, elfogadtuk. Uh, we can check. The vote is open. 104-esről szavazunk, tehát megnyitom a szavazást. Uh, the vote is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Amendment 100... 103 mellette. Ellene tartózkodók, elfogadtuk. 106 mellette, ellene, tartózkodók, el, elutasítva. 11-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Na volt, na, Aha. Eh, amendment 112-es következik mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 115 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 114 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 115-ös két részben első rész mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, második rész mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. A második részről szavazunk? Jó, a második részt ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Vote is closed. Lezárom a szavazást. Amendment 116. 116-os két részben első rész mellette. Ellene. Tartózkodok, elfogadtuk. Második rész mellette. Ellene. Tartózkodok, elfogadtuk. 117 mellette. Ellene. Tartózkodok, elfogadtuk. 118 mellette. Ellene. Tartózkodok, Elfogadtuk. 12-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Sorry? I lost. Ah, yeah, I'm scared. Mm -hmm. Sorry. <laughs> Compromise 15. 15-ös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Egyes módosító mellette. Ellene. Tartózkodók elfogadtuk. Kettes módosító mellette. Ellene. Tartózkodók elfogadtuk. Négyes módosító mellette. Ellene. Tartózkodók elutasítva. Ötös hatos egyben mellette. Ellenem. Tartózkodók. Elfogadtuk. You want to check? ellenőrizni szeretné? Jó, akkor megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Adopted. Elfogadtuk. Uh, compromise 13 in favor. 13 kompromisszum mellette, ellene. Tartózkodók, elfogadtuk. 11-es módosító mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 12-es módosító mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Kompromisszum, ja? Egyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 18-as módosító következik Öt részben. Első rész mellette, ellene. Tartózkodók elfogadtuk. Második rész mellette, ellene. Tartózkodók elutasítva. Harmadik rész mellette, ellene. Tartózkodók elfogadtuk. Negyedik rész mellette, ellene. Tartózkodók elutasítva. Ötödik rész mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Tizenkilences módosító következik két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk második rész mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 20-as módosító mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 21-es, két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk, második rész mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. Kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 25-ös módosító mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 27-es mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 28-as mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 29 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 31-es mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 33-as módosító mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 38-as mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 32 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 43 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Most a teljes állásfogás tervezetről fogunk szavazni. Megnyitom a szavazást. is Lezárom a szavazást. Elfogadtuk, gratulálunk a jelentéstevőnek. Next voting. in, what? Következő napi rendi pontunk munkahelyi feltételek, illetve nem méltányos munkavállaló, Zsau Pimenta López a jelentéstevő. 53-as jelentés módosító mellette ellene. Tartózkodók. Ezt ellenőrizzük, ha lehet. What is open. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Következik az 54-es módosító. Mhm. Amendment 54. 54-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Uh, amendment 50... 58-as következik. Két részben, első rész mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. 59 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 60 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 61 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 62 két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. Második rész mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Hatos kompromisszum következik mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 69-es mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 70-es mellette, ellene, elutasítva. 71-es mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 72-es mellette, ellene, tartózkodók, ezt ellenőrizni kell. 72-esről szavazunk, megnyitom a szavazást. Vote is closed. Lezárom. Elfogadtuk. 73-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 7-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Nyolcvan egyes mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 82-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 83-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 8-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 85-ös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 87-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 88 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 89-es, két részben, első rész mellett kiszavaz, ellene, kitartózkodik, elfogadtuk. Második rész, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 90-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 91 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 92 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 93 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 94-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 95-ös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 96-os, 94, melyik? Melyikre gondol? A 94-es második részéről szavazunk. 96-osról két részben, most jön a 96-os módosító. Oké? Okay? Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. 96-os, két részben, első rész mellett kiszavaz, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Egyes módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kettes módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hármas, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Négyes, mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Kilences mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Tizenkettes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 13 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 14 két részben, első rész mellett kiszavaz, ellene, kitartózkodik, elutasítva. Második rész mellette, ellene, kitartózkodik, elutasítva. Hármas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Négyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 22-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 23-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 24 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 25 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 26 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 27-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 28 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 29 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 30 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 31 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 32 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 33 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 34 két részben, az első rész mellett kiszavaz, ellene, kitartózkodik, elfogadtuk, második rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 35-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 36 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 37 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 38 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 39 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 40 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 41 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 5-ös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 44-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 45 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 46 mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 47 ellen, mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 48 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 49 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 50-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 51 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 52 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, és most a módosított véleménytervezetről szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Gratulálok! kollégos, ácsú! Ácsú, hogy dalyvájom a posėdėje. Köszönöm szépen, tisztelt kollégák, köszönöm szépen, hogy részt vettek a mai ülésünkön, és ezzel lezárom az ülést. Kérem, ne felejtsék el, hogy legközelebb, február 28-án ülésezünk.